Dear colleagues, let's start our meeting. Kezdjük el az ülést a napirend elfogadásával. Amint látják a kollégák, csak délelőtt lesz ülésünk. Több oka van ennek. Holnapra áttettünk témákat, mert főleg azért, mert nagyon bonyolultak a MIFID-del kapcsolatos témák különösen. Úgyhogy néhány pontot áttettünk. Elfogadják-e a jelenlegi formájában a kollégák a napirendet? Úgy látom, nincs elnevetés. <clears throat> Elnök közleményei. A három oldalú egyeztetés február 29-én is tegnap. A portfólió transferekről volt szó, a gondosság kötelességéről, a mérlegekről és a szociális kormányzásról, kockázatokról, a környezetvédelem finanszírozásáról, kockázatelemzésről, végleges megegyezés még nem született, de jó előrelépések történtek egy kompromisszumok felé a repozitori ügyében, és április 13-án lesz a következő forduló. Hármas napi rendi pont, virtuális valuták, megadom a szót Jakob von Weizsäcker kollégának. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt néhány hétben, ben egy új technológiával tudtunk foglalkozni. Bitcoinnak szokták ezt nevezni, rengeteg innováció történik itt, magával ragad szinte ez a fejlődés, és végig gondoltuk ezt a dolgot, mert rendkívül fontos a téma, de az elmúlt néhány hétben igencsak eredményesnek tartottuk a vitát, Nyilvánvalóan a kollégáim is nagy örömmel vettek részt ebben. Azt gondolom, hogy az eszmecsere hasznosnak bizonyult, és az a rengeteg szakértő, akit meg tudtunk nyerni a meghallgatásra itt a szakbizottságon belül, de videokonferencia is volt, extra üléseket is szerveztünk, ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy egyre többet tudunk erről a területről. Köszönöm szépen a titkárságnak is a munkát, a főpontok, amelyeket szeretnék megemlíteni, az az, hogy az nem csak az, amiről a média beszél, arról van szó, hogy az üzleti élet is igencsak érdeklődik az új technológia potenciálja iránt, amit már látunk, például azáltal, hogy több mint egy milliárd eurót költöttek a mai napig erre, pontosabban fektettek be ide egy sor befektetés a bitcoinnal, a virtuális fizetőeszközzel függ össze, és egyre inkább elmozdulnak az utóbbi időben egyébként a clearing és az elszámolás és egyéb alkalmazások irányába ez az úgynevezett distributed ledger technológia, amelyet itt alkalmaznak. A nagy kérdés az, hogy az ellenőrök, a jogalkotók, a felügyelők mit kezdenek ezzel. Mozgó célpontról beszélünk ebben az esetben. Ezeket az innovációkat nem szabad elítélni, hiszen rengeteg hatékonysági előnyt kínál ez a lehetőség, óriási potenciál van benne, de ugyanakkor egy sor veszély is felmerül egyre inkább, hiszen például, ha túlságosan terj, gyorsan terjed el ez a technológia, a kérdés tehát az, mi van, ha a rendszer szintű kockázatok alakulnak ki, hogyan tudunk gyorsan reagálni erre. A fő ajánlása a tervezetemnek éppen az, hogy egy task force-ot hozzunk létre, egy akciócsoportot, amely európai szinten előkészíteni a, szab, előkészíteni a szabályozás fejlesztését, de tagállami szinten is lépni kell, vizsgálják meg, hogy a kihívásokkal mit is kezdjünk ezen a területen, hogyha nagyon gyorsan elterjed a technológia a jövőben. Ugyanezt mondhatom el az iparpolitikai perspektíváról is. Természetesen ezt is meg kell beszélni. Nem tudjuk, hogy a technológia mennyire terjed el mondjuk tíz év alatt, mostantól számítva. De a kulcskérdés az, hogy ha nagyon elterjed, akkor vannak -e eszközeink arra, hogy biztosítsuk, hogy tisztességesen használják, hogy a domináns rendszerek megfelelő szolgáltatást nyújtanak, és nem zárják ki a versenyt. Erre vonatkozóan is van egy ajánlásom a jelentésben egy, egy nyílt hozzáférésű digitális pénztárcára hivatkoznék. Egyelőre nem látjuk pontosan persze, hogy ez technológiailag hogyan alakul majd. A jelentés két témát vet fel. Az első a virtuális fizetőeszköz önmagában. A fő potenciál itt természetesen az, hogy a virtuális fizetőeszköz hozzájárul a tranzakciós költségek csökkentéséhez, mindenek előtt a határokon átnyúló tranzakciók esetében, mert azért ez elég drága lépés manapság. Alaposan megvizsgáltuk a térítéseket, például, hogyha külföldről hazaküldenek pénzeket, mondjuk kisebb adagokban küldik haza a családtagoknak más országba a pénzt, olyan országokba, ahol még tisztességes bankszámlarendszer sincs, és a blockchain technológia és a mobil fizetés ténylegesen hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjenek az idevágó költségek, de természetesen az alacsonyabb tranzakciós költségeket fel lehet használni arra, hogy versenyképesebb körülmények alakuljanak ki. Itt nem csak a szabályozás segít, mert a technológia túlmegy azon számos területen, mint amit akár eljá, elvártunk volna korábban. Egy nagyon érdekes fejlődés, amit itt látunk ilyen szempontból. A második terület az a mikrofizetések kérdése ott, ahol ilyen technológiákat fel lehet használni arra, hogy haladjunk fokozatosan um, arra, hogy adatszolgáltatásokat um, biztosítsunk a nagy cégek számára. Ez azt jelenti, hogy a nagy cégek a fizetés során hozzájutnak az adatainkhoz. A magánszféra védelme a mikrofizetés esetében jobban működik. Az ilyen jellegű technológia persze mindig kockázatot is jelent a készpénzes fizetés, a hagyományos fizetések az esetében megvan a pénzmosás, stb. adócsalás és egyebek, nem kell felsorolni. Az elmúlt európai jelentések rámutatnak arra, igenis bizonyítani tudjuk, hogy a terroristák finanszírozásában is szerepet játszik a készpénz. Vagyis van egy probléma, a technológia elterjedése mindenek előtt a kormányzás, az irányítás esetén a bitcoin egy jó megoldást kínálhat. Ez olyan módon alakult ki, úgy építették fel, hogy önmagában működik, magától halad, de hogyha technológiai nehézségek alakulnak ki, akkor nagyon nehéz hozzáférni és frissíteni a szoftvert. Nincsen megfelelő irányítási modellje vagyis eh, ez fontosabb lehet, ha nagyon elterjed ez a rendszer. Például a fogyasztóvédelmet is megemlíthetném új bizniszmodellek kialakulásakor, eh, számolni kell ezzel, és természetesen fel kell vetni a volatilitás kérdését is. Ismerjük például a bitcoin esetében a fogyasztói ügyeket Hosszú távon azt mindenképpen el kell mondani, megvan a lehetősége annak, hogy a distributed ledger technológiát felhasználjuk számos területen, nem csak a konkrét fizetéseknél, talán az egyik leginkább elterjedt és magával ragadó az MIT-től mondta egy szakértő nekem, hogy a szellemi tulajdonvédelme esetében elektronikus jegyek értékesítése sporteseményben ezt akár ötször is el lehet adni, hogyha rosszul működik a dolog, öten eljönnek a stadionba, ki az, aki beléphet a végén, hogyha öt, a distributed ledger technológia esetében ezt ki lehet kerülni vagy a digitális zenegyűjteményt nem csak egyszer lehet eladni, mint jogilag persze ez mindig kérdés. Azt gondolom, hogy van itt minden nemű alkalmazás, amit el lehet képzelni. A közeljövőben persze a leginkább izgalmas és ami érdekes a szakbizottságunk számára a clearing és az elszámolás területei és a fintek úgy általában szeretném még megemlíteni, hogy itt nem csak a public blockchain alkalmazása esetében van egy potenciál, ahol nincs szükség egy központi hatóságra, hanem egyéb tranzakciókat is lehet csinálni, tehát sokkal hatékonyabban fel lehet használni és ez egy ellenálló képes, jól védhető rendszer is önmagában. Én arra számítok, hogy rövid távon is terjed a dolog, de semmiképpen se aggadályozok a fejlődést. Az első bevezetőn végére érek nem sokára. Ki kell alakítani a kapacitást arra, hogy közelről figyeljük valójában mi történik ezen a területen, hogy gyorsan reagálhassunk, és eh, ha szabályozásra van szükség, akkor álljunk készen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak. Most pedig Elő úr nevében, néppárt nevében Rozáti úr. Yes, thank you, Mr. Chairman. I'd like to apologize being an imperfect replacement. Uh, Matusello úrat képviselem, aki nem tudott ma eljönni. Engedjék meg, hogy felolvassam jegyzeteit. Először is üdvözlöm a jelentést erről a fontos témáról. Ez egy új gyorsan változó jelenség, amiről szó van, és az, hogy a parlament most megpróbálja nem csak megérteni ezt a jelenséget, hanem egy kicsit azt is megvizsgálni, hogy hogyan lehet szabályozni azt a virtuális valuták kérdését, ez egy üdvözlendő lépés. Tehát köszönöm Jakob von Weizsäckernek az ebben a témában elvégzett munkát, a beszámolót, a jelentéstervezetet, és örömmel működök vele együtt ebben a témában. Több árnyék előadói értekezlet volt már, sok izgalmas aspektusát megbeszéltük a témának. Jelenleg a vita első fázisában vagyunk, és ebben a stádiumban a következőket szeretném elmondani. Először is. A definíciókról. Az okos szabályozásra vonatkozó rész, amely ugye az integritás és az innováció támogatására irányul, az a kérdés, hogy a jelenlegi EU szabályozás mennyire lesz összhangban a tervezett tevékenységekkel. Aztán felmerül a gondolat, hogy az A pontban szereplő definíció ugyebár definíció, de honnan jön? Mi az eredete? Mi az alapja? A 12-es ponttal kapcsolatban megfontolandó és szerintem problémás, hogy az előadó az EU jogalkotás kifizetésekre vonatkozó szabályozási részének felülvizsgálatát kéri. Mielőtt több és új jogalkotást kérnénk, inkább nézzük meg azt, hogy a jelenlegi szabályok hogyan alkalmaztatnak, hogyan lehetne őket jobban alkalmazni, hatékonyabban a célok érdekében. A 13-as ponttal kapcsolatban az a kérdésem, hogy mire irányul a task force létrehozása? Mi lenne a feladata? A 14-es pont pedig sok fejtörést okoz nekem. Ugye fontos a hatás tanulmányok elvégeztetése, a jobb szabályozás értelmében. Ez Timmermans biztos fő vonala. Érdekelne, hogy mit ért alatta az előadó. Ezek csak az elsődleges megjegyzéseim. Köszönöm, hogy meghallgatták őket. Most az ECR frakció nevében Ashley Foxnak adok szót. Köszönöm és köszönöm Weizsäcker úrnak, hogy elvállalta az előadói munkát. Szerintem kiegyensúlyozott a szöveg. A virtuális a kapcsolatos fő kérdésekre, technológiákra vonatkozó kérdésekre válaszol. Egyetértek vele, az előadóval, hogy a virtuális valuták révén a fölösleges tranzakciós költségek csökkenhetnek, rugalmasabbá válhat a tranzakciók világa, és ez gazdasági növekedéshez is hozzájárul. Én azt szeretném, hogyha az új technológiákra ugyan vonatkoznának szabályok, de ezek ne lennének túlzók, túl bonyolultak. A virtuális valitákat, mi üdvözöljük, de megteremtésük fázisában nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne lehessen visszaölni velük, például terroristáknak és kétségbe vonom ezt a szabályozási megközelítést. Attól tartok, hogy túl szabályozzuk a dolgot, és megint olyan sok kiskaput teremtünk, hogy ez a bűnözők malmára tereli a vizet. Tehát nem értek egyet azzal, hogy a bizottság pénzmosásra vonatkozó szabályozásával <clears throat> közösen beszéljünk itt most erről a szabályozásról, inkább felügyeljük a virtuális valutákat, de ne alkossunk új joganyagot. A virtuális valuták nem felelnek meg a hagyományos definícióknak, ebből is baj lehet. A kifizetési szolgáltatások vagy fizetési szolgáltatásokra vonatkozó irányelvvel való összhang sem biztosított szerintem. A világnak sok előnye lehet a fogyasztók szempontjából, de legyünk körültekintőek jogalkotóként, hogy ne akarjunk mindent leszabályozni azonnal. Én egy eh, kiváró álláspontra helyezkednék, és azt annak örülnék, hogyha az előadó is így járna el. Az Alda nevében Petri Jezek urat fogjuk meghallgatni, köszönöm. Világos, hogy a virtuális valuta kifejezés nehéz, nehezen definiálható dolog, és jogalkotóknak most az a dilemája, hogy átfogó eh, keretszabályokat alkotnak, vagy először kivárnak és megvárják, míg a technológiák, ezzel kapcsolatos technológiák továbbfejlődnek, és nem gördítenek akadályt ezelébe. A bitcoin és már néhány hasonló virtuális valuta létezik. Oroszország bűncselekményi akarja tenni a bitcoin használatát. A mi országaink, a mi világunk eddig más módon járt el, a pénzmosást üldözzük, de a bitcoint magát nem tekintjük szabálysértésnek, sőt, a virtuális valuták létét támogatjuk. Ami a jelentésben is kidomborodik, hogy biztos, hogy az előnyeket és a kockázatokat mérlegelni kell. A virtuális valuták előtti út megnyitása előtt. Az európai jogalkotónak tehát nagyon körültekintően kell eljárnia. A bitcoin tranzakciók eh, transnacionális jellege eleve azt jelenti, hogy lehetetlen lesz a dolgot teljes körülön szabályozni, és a lehető legmagasabb szinten kell szabályozni. És még így is. Ennek következményei lesznek. A kockázatokat látnunk kell, ugyanakkor nem szabad elfolytanunk a pénzügyi ágazatban jelentkező innovációkat. Én ezért azt mondanám, hogy a bizottság a pénzmosáson belüli irányelven belül szabályozza a virtuális valuták kérdését, és teremtse meg a jogalkotási garanciákat arra, hogy a szervezet bűnözés elleni harcot nem ássa alá az, hogy engedélyezzük a virtuális valutákat egyetértek azzal, hogy legyen egy task force, amely ezeket az új technológiákat követi, mint például a blockchain technológiát, és egyelőre nem tudjuk még, hogy mi lenne a leghatékonyabb módszer annak, hogy az EU szintjén segítve, de ellenőrizve és nem korlátozva kövessük a fejlődést. Mindenképpen maximalizálni kell ezen valuták használatának fogyasztók szempontjából mérhető hasznát, és az adatvédelmi szempontoknak különös figyelmet kell szentelni. Szerintem a jelentés jó alap, innen el lehet indulni, várom a további eszmecserét és a módosítókat. Köszönöm a zöldek nevében, nem, a GUE nevében először Miguel Vegasnak adok szót. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen! Igen, új realitással állunk szemben, amely komplex realitás, és volt már sok virtuális valuta, de ezek közül csak kevés stabilizálódott. Gazdasági értelemben még nem látjuk ennek az előnyeit, hátrányait. Ha a szakirodalmat olvassuk, azt látjuk, hogy a virtuális valuták a gazdaságnak csak apró részét fedik le, ugyanakkor óriási problémákat vetnek föl. Például arra gondolok ebben a kontextusban, hogy mennyire komplexek és ellenőrizhetetlenek ezek a rendszerek, hogy milyen kockázatok rejlenek bennük. Épp a komplexitás miatt lesznek mindig olyan ö, személycsoportok, akik kibújnak a kontroll alól, vagy maguk ragadják a kezükbe a kontrollt. És ö, amíg az illegális ö, virtuális a felhasználás kérdését nem tudjuk kezelni, ugye a Sejemút nevű illegális szervezet például tipikusan bitcoinnal kereskedik, addig, addig nem szabad ezeket engedélyezni. Ezek nem töltik be egy normális valuta minden funkcióját, például nem lehet tartalékot képezni be, velük. A hozzájuk való hozzáférés is nehézkes, és ha ezek elterjednek, akkor nagyon sok kifizetés lesz, amely ellenőrizhetetlenül zajlik, és a bitcoin és valós valuták közötti ö, átváltási aránynak pedig semmi köze nincsen a reálgazdasághoz. Tehát emögött ezen valuták mögött nem áll rá a gazdaság, és ez óriási kockázat. Tehát ezeket nem szabad a valutának sem nevezni, mert a szó teljes értelmében nem azok. És ezek az valuták egy libertariánus szellemet testesítenek meg, ugyanakkor nincsen mögöttük állam, és nincs garancia, ezért bizalom, a bizalom kérdése is felmerül. Ha itt elkezdünk szabályozni, akkor még ha ez jó szándékú is, lehet, hogy ezzel öngólt lövünk, hamis üzenetet közvetítünk a világban, mert sokan azt fogják hinni, hogy az EU kvázi garanciát vállal, ami persze lehetetlen. Ezeket azért mondom el, mert például az adózási kérdések, az illegális, a szervezett bűnözési kérdések, aspektusok nem tisztázottak, és ha ez a része kiterjed a pénzügyi tranzakcióknak, akkor még nagyobb szürke, fehér, fekete terület alakul ki, amely ellenőrizhetetlen. Úgyhogy nagyon oda kell ezekre figyelni, és követni kell a fejlődést, de szerintem reálisabban kéne hazállni a valósághoz. Köszönöm szépen! Nagyon jó volt az előadó által szervezett szakértői találkozó. A blockchain technológiát, a ledgereket jobban megértettük, tehát köszönöm, hogy ezt megszervezték. Nagyon izgalmas volt. A zöldek üdvözlik a, ezt az új technológiát, és a technológiák pozitív és negatív aspektusait mérlegelve úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek irányt kéne mutatnia, hogy mik legyenek a prioritások, ne e, korlátozó lépjünk fel, és ne is akarjuk megmondani, hogy mi legyen, hanem mint a polgárok képviselői úgy álljunk a kérdéshez, mint a polgárok, tehát körültekintő jogalkotást támogatva. Ami a technológiát illeti, örülünk annak a potenciálnak, amit ezek a technológiák jelentenek a, az elektronikus erszény, illetve a mikrofizetések területén. Ez sok kis, kis embernek nagyon megkönnyíti a pénzügyi tranzakciókat, és az anonimitásban is sok előnyt látunk. A ledger technológiának például, amikor közhivatalokkal kell tranzakciókat lebonyolítani, nagyon sok haszna lehet a kicsik számára. A pénzügyi szektor szabályozása és ezen, különösen ezen valuták aránya a gazdaságon belül annyira apró kicsi, hogy egyetértek Fox kollégával, ez ritkán történik meg, de abban egyetértünk, hogy nem szabad szabályozással megfojtani az innovációt, a, a technológiák fejlődését ne szabályozzunk túl. A zöldek eleve üdvözlik a mikrovaluták létét, amelyek bizonyos típusú tranzakcióra kiválóan alkalmasak, és ezeket megint csak nem kéne túlzó szabályozással elfolytani. Ezért örülök, hogy ez a vita elkezdődött. Köszönöm az előadónak ezt a jól levezényelt eddigi egyetőztetét. Köszönöm, Barbara Kappel következik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előadó munkáját. Nagyon profi módon koordinált. Sok ülésünk volt, szakértőket hallgathattunk meg. Ezek nagyon gazdagították a vitát, a probléma megértését. Jó volt a bevezetés tehát. Több mint 600 virtuális valutáról tudunk már, amelyek közül persze nyilván a bitcoin a legnagyobb, legismertebb, a piac 90%-át fedi le. Ezeket az adatokat ö, tartalmazza a jelentés. A ledger, a distributional ledger technológiára és sokat ö, utal, hogy miért hasznos, és a pénzügyi tranzakciók új típusa önmagán túlmutató jelentőségű dolog. Ide sorolható a ticketing is. Az ESMA is kiadott idén egy elemzést, amely ezt mondja, hogy a Distribute Ledger technológia a pénzügyi ö, szférát, ö, szféránkat fellendítheti, főleg, hogyha sajátunkkal tesszük ezeket a technológiákat. Több kereskedelmi fórum is foglalkozik ezekkel, és ez akár egy game changer, egy mérföldkővé is válhat. Különösen a értékpapír piacok elszámolásai tekintetében. Nagyon sokféle alkalmazhatósága van ezeknek a technológiáknak. A, az előadó is foglalkozik azzal, amit én a második pontban szeretnék elmondani, hogy a gazdasági fejlődés a közjó számára a virtuális valuták azzal járulnak hozzá ezekhez, hogy akár 7%-kal csökkenthetik a határokon átnyúló transferek költségét, és ez 20 milliárd euró megtakarításhoz vezethet. Ez azért megfogható összeg, és ráadásul ezek az online mikrofizetési rendszerek kialakításához is szükséges és jó technológiák, és ezek kiterjedhetnek általuk. Nyilván vannak hátrányai is a dolognak, a pénzmosás, a terrorizmus, az adócsalás, az anonimitás révén, és tény, hogy egyelőre hiányzik a rugalmas és megbízható szabályozás és ellenőrzési technológia. Ez magából az a jelentés tervezetből is hiányzik. Hiányolom azt, hogy a kiberbűnözésben betöltött szerepére a virtuális valutáknak kevés figyelmet szentel az előadó, pedig által, áll, állítólag 400 milliárdos már ez a csalási összeg évente becslések szerint. A jobb szabályozás értelmében az előadó helyesen leszögezi, hogy ezen új technológiákhoz való hozzáférés akkor is nő, hogyha nem szabályozzuk, és kevés, túl kevés eddig a szabályozás, tehát igenis szükség van szabályozásra, csak nem feltétlenül új szabályozásra. Mert annyira gyorsan változik ez a terület, hogy amint megalkotjuk, elavulhat a szabályozás. Tehát ezért jó, amit a bizottság gondol, nem, ezért nem értek ez, ezzel agyat, azzal egyet, hogy a bizottság horizontális task force-ra bízza a probléma kezelését tudósokra, ezt a technológiai fejlődést egy olyan task force-nak kell megvitatnia, amely minden lehetséges szereplőt magába fog. Thank you. Köszönöm. Akkor következik a spontán felszólalások. Nina Gill kérte a szót. Nina, köszönöm szépen. És Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek is a munkáját. Tudom, hogy nagyon sok kolléga rámutatott már arra, hogy mennyire fontos az egyensúly kialakítása a rendelet tekintetében. Nagyon fontos az, hogy ne állítsuk le az innovációt, de ugyanakkor ebben a jelentésben a jelentéstevő hangsúlyozza az arányos megközelítést, és azt, hogy nem akarjuk az innovációt leállítani. Szerintem nagyon fontos felismerni azt, hogy a pénzügyi szolgáltatások világa mennyire változóban van. 12 milliárd befektetés valósult meg a fintexen belül, és az is mutatja, hogy az Apple Pay mennyire megváltoztatta ebből a szempontból a, ezt a világot. Fontos az, hogy a rendelet ne csak, hogy ne ö, állítson akadályokat az innováció elé, de fontos az is, hogy egy task force-ot hozzunk létre, amelyben részt vesznek szakértők és ennek az iparágnak a képviselői. Az elmúlt hét évben olyan sok innováció mm, látott napvilágot ezen a területen, és olyan drámai ütemben változik minden, hogy szerintem ezt minél hamarabb meg kell valósítanunk. Köszönöm szépen! Itt van még a bizottság is. Akkor meg is adnám a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. A bizottságnak nem az a szerepe ebben, hogy túl öm, bonyolult jogi helyzetet hozzon létre, inkább egy célzott megközelítésre van szükség. Az anonimitás az egyik fontos kérdés, és ez már a cselekvési tervben is szerepel, amelyet az évelején a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban hoztunk létre. Fontos tehát, hogy mindez összhangba legyen a pénzmosással kapcsolatos irányelvel, ezért mi azt javasoljuk, hogy a virtuális fizetőeszközök vonatkozó hatáskört terjesszük ki, a fiát fizetőeszközökhöz hasonlóan. A bizottság tehát a virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatban az Európai Bankhatósághoz szeretne hat, mm, ezt átutalni ezt a témát, mert nagyon volatilis ez a, ez a terület, és ugyanakkor a fogyasztóvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. Arra is emlékeztetnék, hogy a bitcoin az egyik legfontosabb ilyen fizetőeszköz, de ez mégiscsak egy nagyon kis piac. Tehát egyelőre ez egy kicsi piac, gyakorlatilag egy ilyen ajándékkártya piaccal megegyező a mértéke. Úgy, ahogyan az Európai Központi Bank Nagyon célzott esetekre vonatkozhat csak tehát itt a jogalkotás is. Itt új technológiai megközelítésekről van szó, a virtuális fizetőeszközök is ide tartoznak. Az elmúlt három évben gyakorlatilag elkezdték ezt a területet kutatni, például a Bank of England, és Elég sok kutatás folyik ebben a helyzetben, ebben a, ezen a területen, és az Európai Központi Bank is megkezdte a vizsgálódásait. Az, hogy egy task force-ot hozzon létre az Európai Bizottság, ez elképzelhető, hogy megvalósulhat. Nem feltétlenül úgy, ahogyan azt a jelentésben olvashatjuk. A DigiConnect jelenleg azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne egy digitális innovációs pénzügyi területtel foglalkozó a Task Force-ot létrehozni. Ez a kifizetésekre vonatkozó innovációkkal foglalkozna. Ez egy olyan téma, amelyre oda lehetne figyelnünk a Task Force-on belül is. Köszönöm szépen. Thank you. Now, Jelentéstevő kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Most hát először is én úgy gondolom, hogy ez a mai délelőtti vita is rávilágított arra, hogy folytatnunk kell a munkát, kollégák között is további párbeszédekre van szükség. Nagyon érdekes ez a vita, és várom természetesen a módosításokat is. Eléggé optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy jó kompromisszumra fogunk tudni jutni. Két nagyon eh, fontos kommentárt fűznék ehhez a témához. Darius Rozáti kérdésére válaszolnék először. Teljesen átláthatóak vagyunk a definíció tekintetében, ez egy IMF jelentésből érkezik, tehát nincsen itt semmiféle szerzőjogi probléma. A másik kérdés, ami felmerült, az az, hogy esetleg bizonyos Európai Uniós jogszabályok már eleve szabályoz alkalmazzák-e ezt a technológiai ágazatot. Nos, hát itt az ESMA jelentésre szeretnék utalni, amely rámutat arra, hogy ezt a területet hogyan lehet minél jobban rendezni. És végül még azt szeretném elmondani, hogy a legfontosabb a kiegyensúlyozottság, és ez tulajdonképpen egy kettős kiegyensúlyozottságot jelentene. Egyrészt a között, hogy mit szabályozunk, a kockázatok és a lehetőségek figyelembevételével. Nagyon sok érdekes gondolatot vetettek fel a kollégák azzal kapcsolatban, hogy mikor lépjünk közbe jogalkotóként, és szerintem itt a legfontosabb az, és ez egyébként szerepel is a jelentésemben, hogy egy task force-ot szeretnénk javasolni. Minél többet tudunk mi jogalkotóként ennek a területnek a fejlődéséről, minél jobban látjuk, hogy mi történik, annál tovább várhatunk. Tehát nem az a ö, cél, hogy egy újabb bürokratikus ö, monstrét hozzunk létre, nem. Arra van inkább szükség, hogy tudjunk egy kicsit tovább várni, de ehhez viszont ismeretekre van szükségünk. Mert mindenképpen jó hatása lenne ennek a várakozásnak, mert akkor látjuk, hogy hová fejlődik ez az egész piac, és jobban fogjuk tudni szabályozni is. Természetesen nem szabad az se, hogy bután cselekedjünk, nyomon kell követnünk, hogy mi, történünk, mi történik nagyon közelről, hogy amikor szükség lesz arra, hogy közbelépjünk, akkor minél hamarabb meg tudjuk ezt tenni. Erről szól egyébként ez a task force, nem arról, hogy egy csomó pénzt megint elköltsünk, nem, kapnánk érte értéket is, és mit kapnánk érte? Valami olyasmit, aminek következtében jobb döntést tudunk majd hozni arról, hogy mikor és hogyan lépjünk közbe jogalkotóként, tehát ez sokkal hatékonyabb fellépést tesz majd lehetővé. Jókor és jól tudunk majd közbe lépni, és azt hiszem, hogy ez igazolna egy ilyen task force létrehozásának a költségeit is. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, és várom a módosításokat. Köszönöm szépen. A Következő az ütemtervünk, módosítások beterjesztésének határideje március 22 dél, módosítások megvizsgálása vagy megtárgyalása mm, április 19, április végén fogunk az ekonban szavazni róla, és a májusi plenárison kerülne napirendre ez a téma. Következik a négyes napirendi pontunk, kötelező információcsere, az adózás területén. Ez két jogalkotási javaslat, amely a bizottság adóelkerüléssel kapcsolatos csomagjáról szól, ezt januárban fogadta el a bizottság. Mielőtt megadnám a szót a jelentéstevőnek, szeretném elmondani azt, hogy nagyon sajnálatosnak gondoljuk, hogy a tanács már politikai értelemben megegyezésre jutott az előtt, hogy a parlament véleménye megérkezett volna. Ez ugyanakkor nem fogja a mi ütemtervünket megváltoztatni, mert a parlament véleménye szükséges. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a parlament szerepével kapcsolatos hiba vagy eljárásjogi hibáról van szó, hiszen a parlamentnek a konzultációs joga is egy intézményi jog. Most ezek után megadom a szót a jelentéstevőnek Darius Rozátinak. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ön is elmondta, ez az irányelv, amelyet az Európai Bizottság terjesztett elő a 2011-16-os irányelv módosítása. Itt a adóhatóságok adminisztratív adatcseréjéről van szó, kötelezettségként előírva, és a teljes adó elkerülési csomag részeként működik, amelyet idéntől alkalmazunk mint joggal hívta fel a figyelmet arra nagyon ö, szerencsétlen dolog, hogy politikai döntést hozott a tanács már ebben az ügyben, annélkül, hogy a parlamentnek lehetőséget adott volna arra, hogy elmondja a véleményét. Úgy gondolom, hogy ez az irányelv a tanácsi döntéshozatal eljárásában született meg, konzultatív szerep, tanácsadói szerep jött csak a parlamentnek, de azért eh, meg kéne várni a parlament véleményét ilyen ügyekben. Tájékoztatni szeretnék arról, hogy eh, Dijsselbloemnak írtunk egy levelet Dijsselbloem úrnak, akiről tudjuk, hogy az elnök az eurócsoportnak, nem csak az eurócsoportnak, hanem pillanatnyilag a tanács soros elnöke is, és kifejtettük a mély aggodalmunkat a döntésük miatt. Vegyük most a dolog érdemi részét. Az irányelv célja az, hogy, mint már elmondtam, erősítsük az, el, az együttműködést az adóhatóságok között, és elmélyítsük az átláthatóságot adóügyekben illetőleg az ajánlások végrehajtása, azon ajánlásokról van szó, amiket a BEPS jelentés keretében az OECD készített. Ez egy olyan dokumentum, amelyet egyébként a G20-ak terjesztettek elő. A jelentés egy szabvány csomagot biztosít és ír elő az adóhatóságok együttműködésére, aminek a célja az, hogy az agresszív adótervezés, az adóelkerülés lehetőségeit szűkítsék amikor is egyes tagállamok vagy országok között erre sort kívánnak keríteni egyesek. Ami a javaslat tervezet lényegét illeti, ez azt jelenti, hogy a nemzeti hatóságok átfogó módon az releváns adatokat csak egymásnak a multinacionális vállalatok esetében, hogyha ez működne, akkor nehezebb lenne az agresszív adótervezés a vállalatokon belül. Ezért aztán az irányelv tervezet elvárja a multiktól, hogy évente készítsenek egy jelentést arra vonatkozóan, hogy hogyan működnek bizonyos kötelező információkkal kapcsolatban szerepeltetni kell a lényeget, a legfontosabb adatokat, például az árbevételt, az értékesítésből, az a nyereséget adóz, adózás előtti részben, a foglalkoztatottak száma, a tőkeerőt, az, és Hát természetesen az eszközökről is szó van, a forgó eszközökről és álló eszközökről is. Ezek kötelező adatcserét jelentenek, és a tagállamok között automatikusan történne az adatcsere. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoktól elvárjuk, hogy egy adott időszakon belül a tagállamok tovább, továbbítsák ezeket az adatokat, és egyfajta standard formátumot alkalmazzanak az adat továbbításra. Ez a kötelezettség eh, egyébként ténylegesen a legfontosabb cégekre korlátozódik, amelyek árbevétele eh, meghaladja 750 millió eurót évente. Ez első hallásra meglehetősen magas összegnek, küszöbnek tűnik, de azért eh, a becslések szerint, amit a bizottság készített, eh, a küszöb alkalmazása a határokon átnyúló mozgások 90%-át lefedni a multik vonatkozásában, tehát az oroszlán részét lefedni a potenciális eh, káros adóelkerülésnek, adógyakorlatnak. Többi-kevésbé vagy sőt, el kell mondani azt is, az irányelv biztosítaná, mm, hogy minimalizálják eh, az adminisztratív terhelést, ami ebből adódik a cégekre nézve, ugyanis az ajánlás az OECD részéről azt tartalmazzák, hogy ugyanazokat a sztenderdeket alkalmaznak nem csak az EU tagállamokra nézve, hanem az összes OECD tagállamra nézve ami természetesen az adminisztratív terhelést csökkenteni, mint mondtam, itt harmonizált elvárások jelentkeznének az információval kapcsolatban, de hát a formátumra is harmonizálnák az elvárásokat. Vagyis el kell, hogy mondjam, van egy kísérlet az Európai Bizottságnak arra nézve, hogy a lehető leginkább csökkentsék az administratív terhelést azon a területen, másodszor pedig a szubszidiaritás elvének is eleget kívánnak tenni, hiszen ez egy olyan téma, amit egyetlen tagállam önmagában nem tud megoldani együttműködés nélkül. A nemzetközi együttműködésre tehát itt szükség van egy országcsoporton belül, hiszen hatékonyan kívánják csökkenteni a káros adógyakorlatok alkalmazását. Ha ezt nem tesszük meg nemzetközileg, akkor nem fog működni a dolog. Most előadóként úgy általában támogatom a bizottság javaslatát, és én magam is két módosítással állnék elő az első az, hogy az Európai Bizottságot bevonjuk abba a folyamatba, amely ezzel foglalkozik, és az automatikus adatcsere része legyen a bizottság, amikor országról országra továbbítják az adatokat. Vannak olyan helyzetek, ahol tagállamban vannak multinacionális cégek, és országról országra készítenek jelentéseket beszámolnak a leányvállalatok tevékenységről, a fiókvállalatok tevékenységéről, a tőke helyzetükről, és ezt valahol össze kell vonni. Egyébként pedig az Európai Bizottságot be kell vonni a folyamatba, és ki kell terjeszteni a kötelezettséget arra nézve, hogy a bizottság is megkapja az adatokat. Mi az oka annak, hogy a bizottság is kapjon adatokat? Mert ez lenne az a testület, a bizottság, tehát lenne az a testület, amely monitorozná és ellenőrizné a végrehajtást az irányelv kapcsán. Vagyis a célunk az, hogy az összes információ legyen hozzáférhető a bizottság számára, hogy ellenőrizzék az automatikus adatcsere tartalmát a második módosítási javaslat a jelentésünkben, hogy el, jó lenne, hogyha az Európai Bizottság a tanácsnak és a parlamentnek is készítsen jelentést egy év alkalmazás után, az irányelv alkalmazása után, hogy az intézkedések hogyan működnek. Tehát a bizottságtól azt kérnénk, hogy egy jelentést készítsenek az országjelentésekről, hogyan működnek ezek, hogy elérjük -e a célunkat, az elvárások teljesülnek-e, amikor a káros adógyakorlatok csökkentéséről van szó. Ez lett volna a bevezetőm, elnök úr. Köszönöm szépen az előadónak. A szocialisták és demokraták képviseletében nem látok senkit. Morell úr. Mr. Morell. Morel úr. Akkor ön, Eliza. Csak nagyon röviden. Igen, és üdvözlöm azt, amit az előadó elmondott. Igen, az aggájait osztom, és a megjegyzéseivel is egyetértek, ahogyan a tanács fellépett itt a parlamenttel szemben a pozíciót gyengítve, ha a parlament fontos szereplője annak, hogy erősítsük az elszámoltathatóságot, az átláthatóságot és egy újfajta politikai keretet alakítsunk ki adózási ügyekben, ebben, a, és ez szorosan összefügg persze a mostani anyagunkkal, amiről tárgyalunk. Nos, ha ez így van, akkor nagyon fontos, hogy ez a kezdeményezést kombináljuk minden mással adóügyekben. Itt nem csak a taxe bizottság van érintve, hanem az adózás egyéb kérdéseivel is foglalkozni kell, például az ekonon belül itt egyfajta politikai nyomás gyakorlása is szükség van. És meg kell érteni azokat az eljárásokat, amiket alkalmaznak, és amit a taxe igyekszik elfogadtatni. Itt egy koherens megközelítésre van szükség az egész eljárás vonatkozásában, amit kialakítok itt a parlamentben, pontosítva a konkrét ügyre levetítve, amit elmondtam. Itt itt az egyik javaslat, amit az előadó készített, hogy az Európai Bizottságot fokozottabban vonjuk be ebbe az eljárásba, és azt gondolom, hogy az országjelentéseket is kísérjük figyelemmel a multik esetében. Tegnap éppen előfordult, hogy fontos szereplőkkel találkoztam a Taxe kettes bizottságban, és nagyon fontos, hogy az elszámoltathatóság és az országonkénti jelentés közzétételre kerüljön méghozzá a legfontosabb elemek tartalmazva, alapvető elemeket tartalmazva, hogy ezeket meg is lehessen érteni. A polgárok is rálássanak erre, és az adóhatóságok is gyorsan felmérjék, hogy mit tartalmaz. Ez egy kiinduló pontnak jó, de hát további anyagokat kell hozzárakni, és Fontos, hogy a parlament is beleszóljon ebbe az ügybe, és egy új politikai agendát, egy új filozófiát kell kialakítani a közvetlen adózás területén ki kell alakítani az elmélytett együttműködés kombinációját azzal, hogy tiszteletben tartjuk a szabályokat, a névtelenségi szabályokat és a közvetlen adóztatás területén. Ez egy fontos politikai téma. A parlament szerepét méltányolni tiszteletben kell tartani ebben, és keresztül is kell vinni, világossá kell tenni az üzeneteinket, és koherensen kell fellépnünk és a jogi szövegnek is egyértelműnek kell lennie ebben az ügyben és a bizottság kezdeményezését komolyan kell venni, és, és szerintem az elnök által elmondottak is abszolút fontosak. Köszönöm szépen. Köszönöm. ECR. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok az előadónak a kiváló munkáért. Én mindenek előtt ahhoz szeretnék gratulálni, hogy ez egy kiegyensúlyozott anyag, és az országonkénti jelentések kínálják az alapot az együttműködéshez. Egyébként pedig a parlam, az Európai Bizottság legyen része az információ cserének, ezt támogatni tudjuk. Az Európai Bizottság egyik fontos szerepe, hogy egy ilyen koordinációt elláson. Én az ECR-t, az EKR-t képviselem, de a frakciónk azt gondolja, hogy az éves beszámoló a bizottság részéről egy hatékony dolog lenni az EU-nak eleget kell tenni az OECD elvárásainak az adóztatás területén, és az OECD tagállamok a BEPS ajánlásokat végre kell, hogy hajtsák, akkor ez vonatkozik az EU tagállamokra. és ennek része tehát az országonkénti jelentés. Én személyesen támogatom a, ezt a jelentést az adóztatásban, egy hatékony adórendszer az alapja annak, hogy eh, az adó elkerülést eh, alássuk és megakadályozzuk és az agresszív adótervezést is. Az EU-nak adóügyekben korlátozott hatásköre van, de sajnálatra mélne, hogy a tanács nem figyel eléggé arra, amit a parlament mond, nem vonja be. Erre a problémára e, megoldást kell találnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ALDE nevében. Köszönöm szépen. Én is e, Dicsérni tudom csak Rozáti előadó urat, kiváló munkát végzett, és gyorsan dolgozott, gyorsan születtek meg az eredmények, ez egy további ok arra, amiért teljes mértékben támogatom. Annak ellenére, hogy holland vagyok, és hát támogatom a levelet, amit Dijsselbloem úrnak írt, és mi mindig örülünk, hogyha a tanács gyorsan halad. Minden esetre Igenis az a dolog, hogy tiszteletben tartsák a parlament véleményét, ezért támogatom a levelet. Rozáti úr kiváló munkát végzett, gyorsan dolgozott, tehát nem volt okunk arra, hogy tovább várjunk a levéllel. A mi frakciónk a BEPS jelentés teljes mértékben támogatja az összes ajánlásával együtt. Azt gondolom, hogy a legfontosabb munka az, amit Eh, Rozáti úr is mondott, az a kötelező és automatikus adatcsere adóügyekben eh, teljes mértékben támogatjuk az elvárásait, és hogy végrehajtsák rövid távon belül ezeket az ajánlásokat. Jó ötletnek tartjuk azt is, hogy a bizottság eh, jelentést készítsen, nem csak a hatékonyságról, mint Rozáti úr mondta, fontosnak tartjuk, hogy az adminisztratív terhelést csökkentsék, de meg kell nézni, hogy a gyakorlat ez hogyan működik, de nagyon érdekel bennünket az is, hogy milyen hatékony adott esetben ez a munka, mert ez a csere, hogyha automatikus és kötelező, akkor kíváncsian várjuk, hogy mi az eredménye ennek, mire megyünk majd ezzel az egésszel, mert számos vád felmerült itt a tagállamok között, mi, itt van az információ, de nem kértétek az információt, stb. stb. Tehát kifogások mindig voltak, kíváncsian várjuk, hogy az Európai Bizottság majd, ha beszámol, mit mond az automatikus adatcseréről. De persze teljes mértékben támogatjuk a rozáti jelentést. Köszönöm. Köszönöm. Miguel Viegas kap szót, a GUE frakció képviseletében. Köszönöm. Az automatikus információ cseréről beszélünk, ebben semmi új nincs. Erről már az irányelv kapcsán bőven egyeztettünk, aztán beszéltünk róla az administratív együttműködés kapcsán 2011-ben az OECD ö, már 1988-ban felvetette a témát, az első iránymutatásokat is megfogalmazták. Tehát ez nem egy új jelenség, ami fontos a jelenség kapcsán az, hogy ezt végre alkalmazni kéne, át kéne ültetni a gyakorlatba. Ez a dolog jelentősége. Miért nem léptünk eddig? Vártuk az ECOFIN tanács anyagait. 26 tagállam évek óta zárt ajtók mögött tárgyal a, az adókérdésekről, ez itt az igazság. És ezért fontos, hogy ezt a jogalkotási csomagot, amely egyébként hasznos, végre megvalósítsuk. Ez egyébként túlmutat önmagán, hogy többen is már megfogalmazták. Nyilvánossá kell tenni az információkat, ez a végleges cél számunkra, fontos, hogy a nyilvánosság váljon a reformok motorjává. Igenis, az adócsalás ellen a legjobb partner a nyilvánosság. A multicégek ellen csak nagy támogatással lehet fellépni, mert a legtöbb folyamatban a multik a fő politikai döntéshozó kizárják a népet. Végül pedig az a lépés, amit most fontolgatunk, alapvetően jó, pozitív, de ahhoz, hogy ez sikerüljön, és ahhoz hatalmas nyomást kell gyakorolni, mert egyébként megismétlődik a múlt minden hibájával együtt. Köszönöm szépen. Skapskejszket asszonynak adok szót a zöldek nevében. Én is gratulálok Rezáci úrnak a dossziéhoz, az egy, eddigi együttműködéshez, és csatlakozom azokhoz, akik azt mondják, hogy nagyon kiebrendító az, ahogyan a tanács politikai megállapodásokat ért el az eratok további elhallgatására. Tehát együtt kell működnünk, és figyelembe kell vetetni a parlament véleményét mit szeretnénk belefoglalni a parlament végleges állásfoglalásában? Most három dolgot. Először is az irányelv hatáját szeretnénk eh, jobban definiálni, és a nagy vállalkozás kifejezés eh, definícióját, ami a hatályt illeti, a szocialisták és demokraták támogatnak minket, de minket az is foglalkoztat, hogy a nagy vállalkozásokra vonatkozó elszámolási irányelv, illetve ezen cégek definíció általában újra fogalmazódjon, mert ez nem eléggé tág, túl szűk, és a kis és középméretű vállalkozásokat is, viszont ezeket viszont tágabban kéne definiálni. Nagyon súlyos teher ezeknek az, hogy tisztességtelen adóverseny, adó elkerülési versenyben vannak a nagyokkal. Ami a szankciókat és végrehajtásukat illeti, a javaslatban ezek megint csak nem fogalmazódnak meg kellő eréllyel, és a tagállamokkal szemben sem fogalmazunk eléggé erélyesen. Mi azt fogjuk javasolni módosítóinkkal, hogy a harmadik országokban való parkoltatása, visszatartása az adónak és az erről való információ elhallgatása büntethető legyen. Az EU-ból kimenő tranzakciók, ha nincsen pozitív módon igazolva, hogy ez már adózott pénz, legyen megtiltva. És nem akarjuk, hogy ezt a szabályozást egyes tagállamok a az adóelkerülés elleni ürügyként használják majd, hogy jó, tettünk valamit, és akkor mossuk kezünket. A cégek adózása nem képezheti az üzleti titok tárgyát. Módosítót fogunk benyújtani a másodlagos jelentéstételre, és azon kísérleti projektekre, amelyeket fejlődő országokban hajtanak végre. A zöldek számára az automatikus információcsere, az országonkénti jelentéstétel rész eredmények, de még nem az, amit szeretnénk. Köszönöm szépen. Most a spontán felszólalások következnek, ha fogalmazhatok így. Nem, Mikapel asszonyt hallgatjuk meg. Köszönöm. Én is üdvözlöm az előadó kezdeményezését. Én sem értek egyet a tanácsi eljárása, ahogyan azt parlamentet tacsra teszik, egy irányelv kidolgozása kapcsán, és az automatikus információ cserét eh, ejtik közben kiegyensúlyozottnak tartom a jelentést, az automatikus információcsere kötelezővé tételét támogatom, és az országonkénti adóügyi jelentéstételt is. Minden adóval kapcsolatos információ legyen nyilvános, különösen a multik vonatkozásában az EU-n belül. Ez a tagállamoknak egyébként segít, hogy az új átláthatósági szabályokat alkalmazzák, és a különböző adóelkerülési modellek ellen fellépjenek. Ez a mai jelentés egy sok szükséges és lehetséges intézkedés közül az adóelkerülés elleni harcban. Eddig csak ajánlásaink voltak e tekintetben, irányelveink. Mindez az OECD BEPS kezdeményezés foglalta keretbe, amely az Európai Unió tagállamaira vonatkozóan is kötelező. Tehát ami a jelentés magát illeti, és a konkrétumokat, sok jó javaslatot látok benne, például a 750 milliós határérték megállapítását a nagy vállalkozások definíciójában, a szubszidiaritás és az adóztatás elveit, az eredet javaslatokat is, az anya és lányvállalatok vonatkozásában is támogatom, ami az információcsere átfogóságát illeti, én a legátfogóbb adatsere mellett vagyok, az adóra vonatkozó minden információt kicserélnék. Ami az időtervet illeti, én ambiciózusabb lennék, úgy érzem, hogy a 12 hónap túl hosszú idő, az ilyen méretű cégeknek sokkal kisebb időszakonként is elő lehetne írni az, a jelentéstételt, tehát az országonkénti adózás kötelezettségét kiegészíteném a, az időszakonkénti, negyedévenkénti kötelező jelentéstétel követelményével. Az OECD cselekvési tervének támogatását én is támogatom, a nyilvánosságra hozást is, mielőtt a, a, az országonkénti jelentéseknek az eredményét nyilvánosságra hozzák, minden év tavaszán. El kell végeztetni a hatás tanulmányt, a költséghatékonyság elemzést, hogy ne lőjünk túl a célon. Az előadó egyik javaslata azonban általam nem támogatható, az ugyanis, hogy az országönkénti jelentéstételbe ne csak az adott tagállami pénzügyi hatóságokat, hanem a bizottságot is bevonjuk, és a bizottságos is írja a jelentést. Ennek nem látom a hozzáadott értékét. Fontos, hogy a bizottság csak általánosságban jelentsen az intézkedés csomagról, és ne vegye át a tagállamoktól a konkrét jelentéstétel munkáját. Ez legyen a tagállamok munkája. A bizottságok az ország specifikus jelentéseknek a befogadója legyen, ne a további jelentések írója. Köszönöm szépen. Morell úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Sajnos egy kicsit késtem, de nagyon szerettem volna erről a fontos témáról beszélni, ugyanis ez nekünk parlamenti képviselőként is fontos kérdés. Köszönjük szépen Rozáti úrnak a munkáját, és köszönjük a jelentés feldolgozását a bizottságnak is. Köszönjük szépen, hogy odafigyeltek arra, hogy hogyan állunk hozzá a tanácssal való kapcsolatainknak. Attól féltünk, hogy megismétlődnek a korábbi rossz szenáriók, tehát hogy a tanácsban nem tudnak megegyezni a tagállamok, de ez most nem így volt. Nem hagytak ki minket szerencsére parlamentként sem ebből a folyamatból. A Pierre Moszkoviszi javaslat egy jó alapot jelent, és arra is rámutat, hogy milyen dinamika alakult ki, de ezt mi Európai Parlamentként indítottuk be, ne felejtsük el, a civil társadalom is nagyon mobilizált ebben a témában. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy vannak azért olyan területek, ahol lehet javítani ezen a szövegen. Konkrétan két dolgot emelnék most ki. Az egyik az, hogy az Európai Parlament az országspecifikus jelentéseket támogatta mindig is, a részvényesek tekintetében pedig az átláthatóságot, a nyilvánosságot támogattuk. Itt most nem egy administratív jellegű együttműködésről van szó, de szerintem nekünk erre emlékeztetnünk kell, hogy koherens legyen a szöveg, és ne legyenek ellentmondások a jogszabályokban. Van itt egy konkrét téma, ami nagyon fontos számunkra, az átláthatóság nem csak 10-15%-át érintheti a multinacionális cégeknek, még akkor sem, hogyha ők a legnagyobbak, mert a cél az az, hogy jól működjön az egész belső piac, és a nemzeti cégek és a multinacionális cégek között esélyegyenlőséget teremtsünk, tehát minél több cég számára kellene ezt, vagy ezekre kellene kiterjeszteni. Ugyanígy egyébként a könyvitelére vonatkozó szabályok és a 60 fő felett alkalmazó cégek tekintetében ugyanígy kell eljárnunk. Az ország specifikus jelentés és a részvényesekre vonatkozó irányelv is ide tartoznak. Jelenteni kell az állami támogatásokat is. Ugyanakkor parlamenti képviselőként az a feladatunk, hogy hatékony jogalkotást szorgalmazzunk. A DAT 4-es szöveg rengeteg fajta kivételt tartalmaz. A tagállamok tehát meg akarják őrizni azt, hogy mind a két részről tehát nem, nem működjenek ezek a kölcsönösségek. Ez pedig ugye Amerika szerepét veti fel, én úgy gondolom, hogy azok a tagállamok, amelyek már egy másodlagos reportingot kezdtek meg, ez nem helyes, az sem helyes, tehát ez azért nem helyes, mert akkor az amerikai anyacégek nem adnák ki a szükséges információkat az európai leányvállalataik számára. Tehát próbáljunk meg a józan paraszti elve alapján eljárni. Köszönöm szépen, Tamóza úr! Haregue Tondo úr van itt, Köszönöm szépen. Én is szerettem volna csatlakozni ahhoz a vitához, amelyről ma beszélünk. Arról van szó, hogy a tanács nem akarja figyelembe venni az Európai Bizottság jelenlétét a tagállamok közötti egyeztetésekben. Szerintem ez nagyon súlyos döntés a tanács részéről, és el is magyaráznám azt, hogy miért gondolom ezt és miért gondolja ezt így a mi szakbizottságunk. Először is azt gondolom, hogy az eurozónára vonatkozó jogszabályokat nem tartják tiszteletben a tagállamok. Itt a fiskális politika fontos szerephez jut, és az Európai Bizottságnak a belső piac ellenőrzése a feladata. Ez az egyik és legfontosabb aspektus. De aztán ne felejtsük el azt sem, hogy itt vannak az úgynevezett állami támogatások. És ebből a szempontból az Európai Bizottság a versenyjogi biztoson keresztül felelőse ennek a kérdésnek. Ők tehát azok, akik az állami támogatásokat rendszerét kell felügyeljék, mert sokszor ezek az állami támogatások államok és bizonyos cégek közötti megállapodásokra is kiterjedhetnek. Ezen felül úgy gondolom, hogy további védelmet kellene biztosítanunk, anélkül, hogy valójában az európai részvénytársasági forma létrehozásáig jutnánk el. Az lenne tehát a feladatunk nekünk itt parlamentként, hogy az Európai Bizottságot arra ösztönözzük, hogy igazi európai gazdaság irányítás alakuljon ki. Vagyis az, hogyha megfosztanak bennünket ettől a koordinációs szereptől, az biztos, hogy nem áll összhangban a fejl- legutóbbi fejleményekkel. Köszönöm szépen. Az előző felszólalók miatt én már röviden fogok csak hozzászólni, mert már mindent elmondtak, de az is igaz, hogy az európai állampolgárok nagyon odafigyelnek a dolgokra, és mint ilyen állampolgárok arra is felhívnám a figyelmet, hogy a jelentéstevő, az árnyékjelentéstevőnk, Kora asszony, mindent elmondott már, de ez a téma, ez egy nagyon fontos téma, és nem kimondottan technikai jellegű. A, ezt egyébként mindenki tudja, hogy ez egy politikai természetű vita, és ezt sosem szabad elfelejtenünk. Olyan időket élünk, amelyben Európa nagyon gyorsan halad, és vannak még olyan dolgok, amelyek miatt az emberek még továbbra is hisznek Európában, az integrációban. De azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal kevesebb ilyen inspiráló feladat van még Európában. Jobb az integráció, mint az együttműködés, vagy kooperáció, és ez a szöveg tulajdonképpen erről szól. Szerencsére a többiek már elvették tőlem a mondani valómat, de amit mondani szerettem volna, a lényeg az, hogy az Európai Bizottság nem interveniáló hozzáállása politikai szempontból elfogadhatatlan, és ez egy provokáció a tanács részéről, amely gyakorlatilag Európa ellenségévé kezd átalakulni. Nagyon örülnék annak, hogyha ezt most politikai szempontból ebben a szövegben is összefoglalnánk, hiszen ez a téma, ahogyan említette már, politikai szempontból alapvető fontosságú. Köszönöm, Péter Zíman. Csatlakozni szeretnék ahhoz, amit egyes kollégák a vita előtt már elmondtak. A transzparencia rendkívül fontos de csak akkor van értelme, hogyha az a hatóság, amely a következtetéseket le tudja vonni a transzparencia alapján, az bekerül ebbe, ez az Európai Bizottság. Hogyha adócserére kerül sor, de kihagyjuk ebből a szerződések őrét, ez a jövőben továbbra is sötét foltokat tesz lehetővé, amire nem tudunk rávilágítani, és azok a tagállamok, akik az elmúlt időszakban is mindent elkövettek, hogy a többi tagállam ne kapjon adóbevételt, azt, ezek továbbra is élni fognak ezzel. Ha komolyan vesszük az átláthatóságot, ha komolyan vesszük azt, hogy adószabályokról, államilag szervezett adóelkerülést lehetetlené tegyük Európában, akkor az Európai Bizottságnak az egyetlenként az elsődleges jog alapján képesnek kell lennie arra, hogy fellépjen. Az összes állam, amely ezt nem támogatja, az nem akarja, hogy az Európai Bizottság így lépjen fel, vagy pedig társtetteseivel állnak azoknak, akik ezt nem akarják. Köszönöm szépen, Temóza úr. Eh, ehhez kért szót, ehhez a vitához? Nem. Akkor az Európai Bizottságnak adok szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság szeretném megköszönni az ECON szakbizottságnak és Rozáti úrnak a munkáját, és mi meg vagyunk győződve arról, hogy az átláthatóság növelése az egyik kulcskértés a bizottság agresszív adózással kapcsolatos harcának egyik kulcseleme. Ez tehát nagyon fontos eszköz lesz ebben a stratégiában, a DAC, a DAC 2-es és a DAC 3-as, és most ez a DAC 4-es is kulcsfontosságú uh, abban, hogy uh, az adóhatóságok olyan információkkal rendelkezzenek, amelyekre szükségük van bizonyos fajta struktúrák uh, elkerülése érdekében. Éppen ezért az Európai Bizottság ezt a konstruktív együttműködést a parlament részéről nagyra értékeli, és reméljük azt is, hogy folytatni tudjuk a következő projektek tekintetében is. Természetesen itt gyors lépésekre van szükség, mert az Európai Bizottság nagyon pozitívan látja ezt. Ezt egyébként nagyon sok érintett fél is kérte, és az sem véletlen, hogy ebben a kérdésben nagyon gyorsan haladnak a dolgok. Egész egyszerűen azért van így, mert már elég régóta az OECD körénben is ez téma. 20 Európai Uniós tagállam már amúgy is aláírta az OECD-n belül is ezt az automatikus információcserét. Nagyon sok tagállamban egyébként már meg is vannak a vonatkozó jogszabályok, tehát semmi újdonság nincsen ebben. És nézzük most a tartalmi kérdéseket. Ez megint egy olyan téma, amely a, azon a listán kell, hogy szerepeljen, amelyen azok az információk szerepelnek, amelyeket az európai tagállamok és az adófizetők közötti információcsere szempontjából megvizsgálunk. A kommentárok közül háromra reagálnék. Az Európai Bizottság javaslata alapvetően egy olyan ajánláson alapul, alapult, amelyet az OECD-ben fogalmaztunk meg, tehát gyakorlatilag csak átültettük Európai Uniós jogba az ottani célokat. Nem szerettünk volna egy újabb, külön szintet állapítani meg a multinacionális cégek adózásával kapcsolatban, de mégiscsak ebben a jelentésben teljesen világosan kiderült az, hogy az EU-s és nem EU-s multinacionális cégek, amelyek a belső piacon tevékenykednek, azonos feltételek mellett kell, hogy megtegyék ezt. És ez a hatáskör szempontjából, az információkra vonatkozó tartalmi kérdések szempontjából és a az időkorlátok szempontjából is a DAC 4 teljes mértékben OECD kompatibilis. Az Európai Bizottság szerepét már ma is a DAC irányelvben lefektetjük. Ebben az esetben is az Európai Bizottság meg fogja kapni azokat az információkat, amelyek révén monitorozni tudja a irányelv működését, tehát tagállamoktól kapunk éves adatokat, látjuk ezekből azt is, hogy vannak-e akadályok, vannak-e olyan területek, ahol további javulásra van szükség, és az Európai Bizottság meg is fogja vizsgálni rendszeresen ezeket az információkat. És ezen keresztül a multinacionális csoportok, amelyek nem hajlandóak jelenteni, szintén a bizottság elé kerül az róluk szóló lista. Tehát ez mind azért alakult ki, hogy jó gyakor, jól át tudjuk ültetni a gyakorlatba is ezeket a feladatokat. Ugyanakkor az információkhoz hozzá kell, hogy jussanak az érintett felek is, de ez szerintünk egy másik témakör. Mi többször is megerősítettük azt, hogy az Európai Bizottság már jogi szempontból is dolgozik az úgynevezett Public CBCR-on, és ha ezt elfogadjuk, és amikor ezt majd elfogadjuk, akkor gyakorlatilag az összes érintett fél hozzáférhet majd ezekhez az információkhoz, és ezen keresztül rengeteg olyan információt is meg tudunk majd, amelyek az országspecifikus jelentésekből származnak. Még egyszer köszönöm szépen a parlament támogatását, a parlament jelentését, és várjuk az együttműködést ebben a konstruktív szellemben. Köszönjük szépen a bizottságnak, most pedig a jelentéstevő kapja meg a szót. Köszönöm szépen! Engedjék meg, hogy megköszönjem a vitát, a felszólalóknak a munkáját, főként az EN, e, a az árnyékjelentéstevőknek a konstruktív megjegyzéseit. Én azt olvastam ki ebből a vitából, hogy széles támogatás övezi a DAC 4-est. Úgy látjuk a helyzetet, hogy nem tudjuk felvenni a harcot hatékonyan az adócsalás, adóelkerülés, agresszív adózási politikákkal szemben, amennyiben nem vagyunk képesek arra, hogy az ország specifikus jelentéseket megkapjuk. Ez egy nagyon fontos lépés. Mm, szükség van egy olyan mechanizmusra, amely a tagállamok közötti információcserét szolgálja. Én úgy gondolom, hogy ezt a fajta megjegy, ezt a fajta eszközt mindenki támogatja, vagy a többség támogatja. Ugyanakkor nem tetszünk nekünk az sem, hogy az Európai Tanács politikai természetű döntést hozott, még azelőtt, hogy az Európai uh, Parlament uh, véleményét megkapta volna. Ez nem csak eljárásjogi szempontból elfogadhatatlan, hanem ahogyan ezt mások is uh, elmondták, ez a konzisztencia és a koherencia ellenébe megy. Voltak más kérdések is, amelyekben talán keves, kevésbé volt jellemző a konszenzus. Az árnyék jelentéstevőkkel meg is fogjuk vitatni mindezt. Itt az információhoz való a hozzáférés az egyik ilyen kérdés, ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság hatásvizsgálatát várjuk, úgyhogy ezt a vitát majd később fogjuk lefolytatni. A felszólalók többsége támogatta azt, hogy az Európai Bizottság vegyen részt ebben a folyamatban, és megkapja az, az ország specifikus jelentéseket, de ugyanakkor voltak, akik azt mondták, hogy a bizottság igazi eszközt jelenthet abban, hogy az implementációt megvalósítják-e. Ezt tudná ellenőrizni az Európai Bizottság, és hogy az európai tagállamok a rájuk vonatkozó kötelezettségeknek eleget tesznek-e. Én úgy gondolom, hogy semmi rossz nincsen abban, hogyha az Európai Bizottság része ennek az információcserés folyamatnak, de természetesen nyitva állok más megoldásokra is. Más témákban az irányelv hatásköréről is sokat vitatkoztunk már, Például arra gondolok, hogy a jelenlegi 750 millió eurós árbevétel határ elég-e ahhoz, hogy lefedjük az összes érintett multinacionális társaságot? Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Gyakorlatilag azért mondtuk ezt, mert ez a PEPS jelentésben is szerepel az OECD részéről. Ez a határ, tehát velük akartunk konzisztensek maradni nem akarnánk további nehézségeket okozni a tagállamoknak, nem szeretnénk az Európai Uniós cégeket nehezebb helyzetbe hozni a nem EU-s multinacionális cégekhez képest. Tehát jobb lenne, hogyha egy standard küszöbértéket alkalmaznánk mind az EU-s, mind a nem EU-s piaci szereplők számára. Ez tehát a értelme, a magyarázata mindennek. Nézzük most a szankciókat. Nagyon érdekes az, hogy vajon mennyire állunk készen arra, hogy ezt az irányelvet megvalósítsuk. Erről még sokat vitázhatunk. És úgy gondolom, hogy a jövő szempontjából is még erről gondolkodhatunk. Nézzük most az ütemtervet. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy a nemzeti jogba való átültetés ennek az évnek a végére várható, ami azt mutatja, hogy nagyon gyorsan valósul majd meg. Vannak olyan javaslatok is, amelyeknek az alapján a cégek 12 hónappal az adóév után kötelesek a jelentésüket megtenni. Lehet, hogy ezt lehetne rövidíteni egyébként. De itt megint csak az OECD ajánlásokhoz tartottuk magunkat, ugyanis ott szerepel ez a 12 hónapos határidő. Nem akarunk kétfajta standardet, vagy kettős mércét alkalmazni a tagállamokkal szemben. Voltak más megjegyzések is, amelyeket szintén nagyra tartok. Természetesen nincsenek kész válaszok minden felvetett kérdésre, de nagyon örülök annak, hogy alapvetően széles egyetértés alakult ki azzal kapcsolatban, hogy szükséges ez a jogszabály, és ezért én várom, hogy kivel tudunk együttműködni árnyékjelentéstevőkkel, kollégákkal, és minél jobb eredményre törekszünk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. A menetrend a következő. A módosítók határideje március 21-e 5 óra. 20, április 25-én tárgyaljuk meg az ECOM-ban, 26-án szavazunk a plenárison, és szavazunk róla május 1-én. A következő pont az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése 2014-es évi jelentés. Ramon Tremóza, a jelentés készítője. Megadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, érdekes vitát folytattunk erről, vagy folytatunk majd jövő héten erről. 2014-ben az Európai Bizottság mintegy 4000 panaszt kapott a, az EU jog sérelmére hivatkozva. Spanyolország mintegy 500-zal volt jelen, és őket követte nem sokkal Olaszország 2010 és 2014 között 3515 eset érkezett az Európai Bizottsághoz. A tagállamok szintjén 439 irányelv sérelme miatt, és az elmúlt időszakban ezeket alaposan megvizsgálták. Úgy gondolom, kedves kollégák, hogy fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy az EU jog ennyire hatástalan tényleg a tagállamok tényleg eh, nehézségekkel szembesülnek, túlságosan eh, sok politikai tőkét fordítunk erre. A napjainkban a valóság az, hogy a gazdasági és pénzügyi területen csak Németország tesz eleget eh, az EU jognak. Ausztria esetében egy irányelvről beszélünk, de a többi esetében drámai 9 Luxemburg, Spanyolország és Lengyelország 8, stb. stb. Csak 10 van, volt olyan az elmúlt időszakból, amelyeket a tagállamoknak tettek ajánlásként az európai szemeszter keretében, és igazából nehezen értek eredményt. Ez egy 6%-os sikerráta. El kell, hogy mondjam, Magyarország, Csehköztársaság, Lengyelország az ajánlásokat jobban betartja az OECD részéről, mint az Európai Bizottság ajánlásait. Emlékeztetni szeretnék arra az OECD egy think tank, az agytrözt összességében. Ezért aztán a jelentés végén el kell, hogy mondjam, hogy ha a tagállamok megsértik rendszer szerűen az európai jogot, akkor ez egyelőre nem jár következményekkel, az Európai Bizottságnak reagálnia kell, és a tagállamok úgy gondolják, hogy önkéntes alapon kell betartani az EU jogot. Kedves kollégák, az elmúlt években miért dolgoztunk ilyen keményen, hogy erősítsük a gazdasági kormányzásunkat és az erre vonatkozó szabályokat? Eh, és a bizottság mit csináljon, hogyha Franciaország vagy Spanyolország gyakorlatilag ilyen nehezen küzd meg csak a célok elérésével a költségvetési területen. Mi a helyzet a rendszerszerű jogsértésekkel? Az európai betéti garancia rendszer esetében úgy tudunk, ha, hogyan tudunk haladni, hogyha a tagállamok közül tíz elutasítja a meglévő irányelv betartását, és a a bankrendszerünk kapcsán pedig ha tagállam nem tesz eleget annak az irányelvnek, amely intézményesíti a feladatokat. Olaszország első alkalommal ledobja ezt a rendszert, hogyha alkalmazni kellene. Az nem csodálkozunk ezek után, hogyha Spanyolországban például az emberek euroszkeptikusak, hogyha maga a kormány gyakorlatilag független attól, hogy milyen jellegű kormány, pártállású kormány megsérti a jogokat, Spanyolországban egy millió munkahely szült meg, már csak azért is, mert túlságosan későn fizetnek a vállalkozások, mert egyszerűen nem tartják be a jogot ezen a területen. Hogyha a parlament nem reagál erre a kérdésre, akkor kockáztatjuk azt, hogy az Európai Unió csak egy nagy agytröszt lesz a jövőben, és nem tudjuk a közös pénzügyi fellépést biztosítani és jelentéktelenné válik az EU jog összességében. Összefoglalva tehát elmondhatom, hogy több rendeletre van szükség, kevesebb irányelvre, és keményen kell fellépni azon államokkal szemben, amelyek nem tesznek eleget az EU jognak mindenek előtt a bank területen. És ö, komolyan kell vennünk az ilyen jellegű jog végrehajtását, hogyha tövőbbre is, jövőre is legitim szereplői kívánunk maradni az EU működésének Éppen ezért az albizottságunknak törekednie kell arra, hogy alaposan ellenőrizzük az adókat, hogyha szisztematikusan megsértik az EU jogot, az mindenképpen fel kell lépni az ellen. Igen, lejárt a technokrata fellépés időszaka, most már politikailag a cselekednünk, a következő európai választásokon így kell eljárnunk, ennek az elejében kell fellépnünk, megfelelő politikai legitimáció nélkül nem fogunk tudni mit tenni. Kíváncsian várom a kommentárjukat, kedves kollégák. Köszönöm szépen. a parlamenti választás persze erős legitimitást kölcsönözhet nekünk, igen. Most pedig az néppárt nevében Zalba úr. Köszönöm szépen a néppárt árnyék előadója nevében, Márcsal úr nevében beszélek, ő nem tud eljönni a mai napon és elolvasom, amit ő javasol. Mindenek előtt üdvözöljük ezt a véleményt, amit Tremoza úr készített, ez egy igen jó véleménye arra, hogy tovább folytassuk a munkát. Alaposan megvizsgálja a fennálló jogi keretet, és ez egy fontos kérdés, hogy ezzel aktívan foglalkozzunk. A gazdasági irányítás egy fontos területe az EU-nak. Számos területen egyetértünk azzal, hogy erősíteni kell itt az együttműködést. Köszönöm szépen. Thank you. Um... A szocialisták és demokraták nemben Funculica úr. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen az előadónak mindenek előtt a vélemény elkészítés. Számos aspektusa van ennek a véleménynek, amit Tremóza úr készített, amivel egyet tudunk érteni. Mindenek előtt amikor azt mondja, hogy az EU jog alkalmazása valamennyi tagállamban alapvető fontosságú, hogyha egy erős, robusztus EU-t akarunk elérni, ahogyan ez a szerződésekben szerepel Kedves kollégák, még egyszer felhívom a figyelmet még egyszer arra, hogy az alapjogok kartája az Európai Unió részéről ugyanazokat az értékeket tartalmazza, mint a szerződések. Azonban vannak bizonyos pontok, amelyek Nél némi módosítást javasolnánk. Például a harmadik bekezdésben szeretném aláhúzni, hogy a késedelmes fizetésekre vonatkozó irányelv nem megfelelő végrehajtása összefügg azzal is, hogy milyenek a közpénzek állapotai, és itt a pénzügyi válság hatása is láthatók, és egyszerűen az irányelvet nem ültették át a tagállamok. Fontos megemlíteni, hogy a hitelekhez való hozzáférés igencsak megnehezíti a helyzetet, a, a költségvetési keret betartására vonatkozó irányelv, illetve a fogyasztóvédelemre vonatkozó irányelv is szerepet játszik. A negyedik bekezdésben beszélnünk kell az eurozón nem, telj, nem teljes, nem végleges kialakulásáról. Itt egyszerűen túlságosan fókuszálnak egy bizonyos típusú szakpolitikákra, ezért aztán az Európai Unió létrehozta a koordináció, gazdasági koordináció európai szemeszterét, a stabilitási és növekedési paktumot is jobban kéne végrehajtani mindenek előtt a rugalmasság területén kell ügyelnünk. A munkát még nem fejezték be, az európai pénzügyi unió és a bankunió még csak úton van, még nem készült el ebben a formában. Az abban egyetértünk, hogy a bank szabályozás fontos dolog, és egyetértünk azzal a kísérlettel, hogy egy európai dimenziót kölcsönözünk a betétbiztosítási garanciának, de vannak nemzeti betétgaranciák is, amelyek már létrejöttek, és ezek az EDS nem nem áll ellentmondással egymással. Tehát az európai szintű garancia és a nemzeti nem zárja ki egymást. Az információkhoz való hozzáférés is nagyon fontos, hogyha az Európai Unió alkalmazásáról beszélünk. Egyébként még egyszer gratulálok az előadónak, és kíváncsian várom a jövőbeli együttműködést. Köszönöm. Köszönöm. Sander Köszönöm szépen kollégám nem tudott eljönni, és megkért arra, hogy képviseljem őt, szóljak egy néhány szót az ő nevében. Kéj először is köszönetet mond az előadónak, a kiváló munkáért egyetért azzal, hogy konkrét esetekre való rávilágítás fontos, hogy mit nem hajtottak végre a tagállamok, konkrétan fel kell sorolni, mi az, ami nem történt meg, ezzel egyetértünk, Ramon és sokkoló volt, hogy a munka során, a MIFID 2-es munka során tagállamok egyszerűen még az MIFID 1-et sem hajtották végre teljes mértékben. Reméljük, hogy ez a jelentés javítja általában a végrehajtást. Ki egyetért néhány tagállammal, amikor nem hajtják végre az előírásokat, mert a határidők időnként nem reálisak, és egy jogász nyelvészülésen is részt vett, ahol a tanács képviselői elismerték azt a tényt, hogy a menetrendek túlságosan ambíciózusak, de hát itt javítani kell a helyzeten gyorsan, tehát hogy megfelelően alkalmazzuk a jogot. Jobb szabályozásról beszélünk itt a házban, de ez nem a legjobb dolog, hogyha a quick fix, a gyors javítás ne te egy rendkívüli esetre alkalmazzuk, ne legyen ez a normál jogalkotás része, tehát a kollégám azt hangsúlyozza, hogy normál ö, munkamenetet alakítsunk ki, itt részletesebben ki lehet térni az Európai Bizottság munkájára bizonyos területeken, és a tagállamok végrehajtása az EU, jogok, EU szabályok kapcsán fontos, itt javítani kell, ezt konkrétan meg kell említeni. Azt hiszem ez összhangban van azzal, amit ön tenni szeretne. Előadó úr, az utolsó javaslat pedig amit kiemel ki, hogy egy albizottságot kéne létrehozni az AFKO szintjén, amely figyeli az EU jog végrehajtását. Véleménye szerint ez egy olyan dolog, amit már meg kellett volna csinálni, ezt alaposan végig kell gondolni viszont, hiszen komplex ügyről van szó, bonyolult ez az egomban. ban hogyha rendeletekről, irányelveken dolgozunk, akkor igazából nem látjuk, hogy a többi szakbizottság kellő módon figyel erre a munkára, és megfelelő hatásköröket kell biztosítani a, hat, a bizottságok számára, és el kell kerülni a párhuzamos munkákat, amelyek kizelek egymást. Itt az Európai Bizottságot meg kéne kérni, hogy az ekornak rendszeresen számoljon be ebben a, ezen a területen, és főleg olyan területekre vetítve, amelyek a végrehajtásban járnak már, itt egy, a vitákra egy jól hozzáférhető anyagot kéne biztosítani, ez egy javaslat. Végül pedig kéjjel mondja, hogy nagy örömmel várja a munkát ezen a területen, és kész a további eszmecserére. Köszönöm. Megkárti kollégát nem látom, Google. Michel Raymond. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Köszönöm az előadónak a tervezetet. Ebből jól ki lehet indulni. Fontos lenne, hogy arra is gondoljunk, hogy a jelentés egy kicsit eh, arról is szóljon, hogy hiányzik a végrehajtás. Tehát a válság kapcsán felmerült már, hogy a meglévő EU jogot kéne alkalmazni. Ha csak alkalmaznánk normálisan a jogot, akkor nem lennének válságok, vagy nem ilyen súlyosak. Tehát nem feltétlenül módosításokat kell mindig tervezni, hanem a meglévőket kéne egyszer már betartani. Mi persze támogatjuk a prociklikus beruházási politikát, és ha szükséges, akkor persze a jogalkotást is, de nem automatikusan. Fontos továbbá számunkra, hogy az EU jogsért, jog sérülése esetén, például támogatási programokban, a vámok jelentik a harmadik legnagyobb csalási forrást a gazdasági bizottság vizsgálata szerint. Jó lenne, hogyha erre a bizottság komolyabban odafigyelne, mi legalábbis ezt javasolni fogjuk, ami a jelentés utolsó három pontját illeti, a további érvelést is szeretnénk hallani, és nyíltan aztán szeretnénk megvitatni ezeket a kérdéseket is. Köszönöm. Nincs több jelentkező, úgy látom. Úgyhogy visszaadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen. Két-három megjegyzésem lenne az elhangzottakra. Úgy gondolom, hogy nem kell félnünk attól, hogy országokat néven nevezünk. Csak nézzük meg a bizottság weboldalát, ahol már most is szerepelnek az EU jogot megsértő országok, miért ne lehetne akkor nekünk is erről nyíltan beszélni. Ez, ez a látláthatóság része. Három évvel ezelőtt hasonló félelmek fogalmazottak meg, amikor egy hasonló jelentést írtam, és a Google ö, maga is érintett volt a trösztellenes tevékenység révén, és 600 képviselő szavazott 2013 végén amellett, hogy a versenyel kapcsolatos, versenytorzítással kapcsolatos jelentés kapcsán a bizottság lépjen föl a Google versenytorzító viselkedésével szemben, és akkor tört meg a jég, korábban nem lehetett néven nevezni a cégeket, az országokat szövegekben, mert politikailag ez inkorrektnek minősül, de kedves kollégák, itt az ideje, hogy vállaljuk a polgárok érdekében a néven nevezést, a világos beszédet. Utópikus lenne azt gondolni, hogy az európai integráció tovább mehet, hogyha ezeket a problémákat nem oldjuk meg, nem nézzünk velük szembe. Nem lehet folytatni az Európai Uniós projektet, hogyha ezeket a súlyos gondokat elhallgatjuk, a tagállamok divergens viselkedéséről nem beszélünk, az EU egészét aláásó déleurópai vagy kis országokból kijövő tevékenységek alássák az egységet. Tehát a konvergenciát meg kell teremteni, a legjobb gyakorlatokat össze kell fogni. Az Európai Unió nem csak transfer unió, és ne legyen a rossz gyakorlatok uniója, amelyben mindig a, a közös szabályokat megkerülő ország példája válik mások által is követendővé. Tehát legyünk a jó gyakorlatok Európája, és állítsuk le az ilyen fellépést. Ugye egyes országok a jogalkotásukat is ilyen cowboy módon folytatják az EU-tól egyre divergensebb pályán. Pablo is megfogalmazta, és egyetértek, hogy specifikusan néven kell nevezni a bűnösöket, a kitáncolókat. Ugyanez volt három évvel ezelőtt, de megtörtént az utóbbi három versenytorzítással kapcsolatos jelentésünk kapcsán a néven nevezés. Google-t magát is néven mertük végre nevezni. A késői kifizetések a kérdése nagyon fontos. A direktívát több évvel ezelőtt fogadtuk el, egy rendelet is született tavaly a mi közreműködésünkkel, és a gazdasági rendszer egyik pillére a késői kifizetésekről szóló irányelv. John Mayer Cates közgazdászként idézte az apját. Kedves fiam John, te a nyugati civilizációról beszélsz, inkább beszélj a nyugati civilizáció esélyéről, amennyiben a saját értékeinket, elveinket megéljük. Mert ha nem éljük meg folyamatosan ezeket, nem vagyunk nyugati civilizáció. Tehát tegnap egy, az Expansión nevű spanyol labban volt egy főszerkesztői írás, amely szankciókat kért az Európai Bizottságtól a spanyol állammal szemben a Late Payments Regulation be nem tartása miatt. Végül pedig Sander Lunes és Raymond kolléga kérdéseire válaszolva, én nem nem akarok ö, a banki jogalkotással teljesen megegyező dátumokat, de azt viszont leszögezném, hogy a polgároknak nincsen információja. Tehát legközelebb, ha új EU rendeletet alkotunk, akkor legyünk realisztikusabbak a határidőkkel is. Én nem akarok, nem azért akarok albizottságot, hogy tovább bonyolítsuk a dolgokat és növeljük a bürokráciát, hanem úgy gondolom, hogy egy albizottság lehetőséget teremteni arra, hogy ezt a konkrét kérdést kivesézzük. Ez egy nyitott felvetés, lehet, hogy nem fog összejönni, nem könnyű albizottságot létrehozni, de én nagyon is úgy gondolom, hogy a polgárok felé is szép jelzés lenne, hogy a, nem leléptünk, letérnünk a business as usual pályájáról, és foglalkozunk a problémával. Remélem, hogy a következő hetek során szorosan együtt tudunk majd működni, és meg lesz a konszenzus a szöveg támogatásához. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtási határideje március 22-e dél, április 19-én fogjuk megvitatni a módosítókat, április 25-26-án lesz a az első szavazás és a Júri Bizottságban pedig május 24-én. Rátérek a napirend 8. pontjára. Közös adóügyi rendszer a minimál normák betartatására. Simon úr az előadó. Köszönöm szépen. Ma fogunk szavazni a a hozzáadott értékadó legalacsonyabb ö, mértékéről, amely 15 százalék, és legközelebb 2017-ben lesz hasonló eljárás. A tanács irányelve mondja ki, hogy az Európai Parlamentnek csak konzultációs joga van. Ugyanakkor az ÁFA mértékéről már 93 ban döntöttek, és ötször hosszabbították meg ezt. Mi nem maximalizálni, hanem minimalizálni szeretnénk az áfa szintjét, hogy ne lehessen a határokon átnyúló kereskedelem során egymás adói kulcsa alá való kínálással ezt torzítani. Nem volt egyesség a tanácssal az áfa héja harmonizációja tekintetében, de ez a minimál mérték megalapítása legalább a versenynek, adóversenynek gátat szabhatna. Jövő hét szerdáján a bizottság ki fog adni egy újabb anyagot, amely továbbra is egy héja harmonizáció irányába mutat. Egy biztos, hogy a héja csalásokat meg kell akadályozni, és az Ekon saját kezdeményezésű jelentése e tekintetben fontos lehet. A bizottságtól azt várjuk, hogy újra cselekvési terve dolgozzon ki, és szorítsa rá a tagállamokat arra, hogy legalább ezt a minimál áfa kulcsot elfogadják, vagy helyette valamilyen más rugalmas módszert, de mindenki által elfogadott módszert javasoljanak. Úgy gondolom, hogy a minimál kulcs kérdése, amelyről ma szavazunk, gyakrabban nem bolygatható, jó, hogy csak két év múlva lesz újra erről vita, ugyanakkor most is késésben volt a bizottság, és persze aztán így mi is, mert tulajdonképpen retroaktívan kell most 2016-ra vonatkozóan is döntenünk. Ami Werner Langen és Éva ö, megjegyzését illeti, igazuk van, ez az egész eljárás nem teljesen kóser. De a szabályozásnak magának van értelme, és úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatáról szavazni kell, de világosan le kell azt is szögezni, hogy az Európai Bizottságtól a parlament sokkal több előre tervezést várna a jövőben. Köszönöm. Éva Braunova kap szót a néppártól. Köszönöm, elnök úr. Uh, Köszönöm az előadónak és uh, a munkát. A frakcióm ellenzi az egyszerűsített eljárást, amely ebben a dosszióban javaslatként szerepel, és azt is, hogy erről módosítsók, módosítók szülessenek. Már csak azért is, mert a bizottság nagyon későn nyújtotta be módosítási javaslatát. December ig voltak érvényesek az, az eddigi szabályok, és most több mint két hónapja jogbizonytalanságban élünk az áfa minimál kulcsa tekintetében. Azért is nyújtunk be módosítót, mert úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek felelőssége a bizottság elszámoltatása, és a többi frakciót is arra kérem, hogy nyújtsanak be ilyeneket, illetve támogassa a mi ez irányú módosítónkat. Marasztaljuk el a bizottság késését, és ezt a retrospektív eljárást eleve, és maradjunk egységesek és koherensek abban, hogy milyen jogalkotásra van szükség. Ami az ötös módosítót illeti, itt további öt éves meghosszabbítását javasoljuk a két éves helyett a szabályoknak. A bizottság új HÉA e rendszert akar 2018-ban bevezetni. Nekünk szerintem kötelességünk, hogy hosszabb időtávokat várjunk el, mert egyrészt úgy sem lesz lehetséges két év múlva megalkotni a végleges szabályt, másrészt tervezhetőség kell. A jelenlegi rendszert kellene inkább modernizálni, hogy a héja kiskaput, amely több száz milliós eurós összegnek felel meg, és foglalja magában ez az új jogalkotás a digitális környezet adta új szempontokat is. Köszönöm. Um, for the ECR, any member of ECR. Köszönöm szépen. Valóban a én is árnyés jelentéstevője vagyok ennek a témának, és valóban azt tudom elmondani, ahogy a legutolsó találkozókról az Európai Bizottság egy új javaslatot tett. Reméljük, hogy ez nagyon gyorsan is meg fog érkezni, és ambiciózus lesz, és ma a következőket tudom még elmondani. A néppárti módosítás nagyon jó, és ezeket támogatom, ezek nagyon jól kiegészítik a jelenlegi jogszabálytervezetet, és mi ezt támogatjuk. Thank you. Köszönöm szépen. Peter Jecek következik. Köszönöm szépen. Nos, én azt hiszem, hogy változtatni kell az egész koncepcióm. Ezt pedig meg kell vitatnunk hosszú, hosszasan a bizottsági cselekvési terv fényében is. Én úgy látom, hogy a minimális standardekről való vita most még egy kicsit túl korai, mi támogatjuk az egyes módosítást a néppárt részéről, amelyben arról olvashatunk, hogy sajnálatos az, hogy az Európai Bizottság a tervezetnél később kívánja módosítani a héja e kulcsokat. GUE. Ki lesz akkor a GUE-tól a Nem? Senki? Bizottság? Nem? Jelentéstevő. Kedves kollégák, köszönöm szépen az informatív hozzászólásokat, a véleményeket kicseréltük. Panova asszony persze a határidős vitát meg lehet beszélni. Persze vannak érvek mindkettő mellett egy tervezési biztonság, ha hosszabb távon szerencsések, ha nagyobb az határidő, vagy hosszabb a határidő, de én azt mondom, hogy ha az Európai Bizottságnak van egy időkerete, ami lehetővé teszi, hogy végleges megoldást találjunk, akkor szerintem itt ne keressünk olyan megoldásokat, amelyek szembe mennek ezzel. Bár értem az ön érvelését a tervezési biztonság szempontjából, majd a szavazás rámutat, hogy a parlament hogyan gondolkodik erről. Várnunk kell? Köszönöm. Köszönöm szépen. Szavazhatunk? Rendben? Kedves kollégák, akkor két perc múlva fogunk szavazni. Addig kérem, hogy mindenki vegye elő a szavazókártyáját, early. We are perfectly in time. We are supposed to be eleven ten past eleven. So, dear colleagues. Kedves kollégák, akkor azt szeretném kérni, hogy mindenki egy tesztmódot üssön be, other. Ich habe Karte dabei, das reicht. Muss was drücken. Test, test, still open. Test, test, továbbra is nyitva áll a tesztelés. Gunár, várunk, várunk, lezárom a szavazást, tökéletes, akkor most megkezdhetjük. Egyes módosítás mellette, ellene, elfogadva, kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, hármas mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, ötös mellette, ellene, akkor ezt leellenőrizzük, ötösről megnyitom a gépi szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos mellette, ellene, elfogadva, illetve nem vagyok benne biztos, tehát lesz is leellenőrizzük. Favore, Antonio. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva, igen. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, és most a teljes szövegről fogunk módosított formában szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37 mellette, 5-en ellenen, 4 tartózkodással most pedig a jogalkotási javaslatról fogunk géppel szavazni. Let's wait our colleagues. Várjuk meg a kollégákat. Tökéletes. Rendben, lezárom a szavazást. 41 mellette, 5 ellene, 4 tartózkodással gratulálunk a jelentéstevőnek. Következő találkozunk március 22 9 óra. Köszönöm szépen a részvételt, lezárom az ülést. Thank you.